procediamo con la sessione di voto. A... Nos, akkor rátérünk a szavazásra. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy eh, a Parlamenti Újságírók Szövetsége azt a specifikus indítványt nyújtotta be, hogy minden eredménynél adják azt is meg, hogy hányan voltak mellette és ellene, hányan tartózkodtak, ezt szeretnék így, de sajnos ezt nem tudjuk megtenni mindig. Most akkor rátérünk a szavazásra, a Coelho jelentésről. Az útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrikus elemek. A szóbeli módosítást visszavonták, rátérünk az egyesre mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk a teljes megváltoztatott javaslat mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most rátérünk a név szerinti szavazásra, a jogakotási állásorolásra, megintem a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 594 igen, 51 nem, 37 tartózkodás. Nos, gratulálunk a jelentés készítőjének. Speruni úr, tessék! Az eljárással kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Azt mondta, hogy az újságírók kérésére, ez egy nagyon tiszteltre méltó dolog, és most egy emiatt minden szavazást meg, meg fogja említeni a, hogy hány szavazat volt.